Good afternoon. We have to start meeting, even we are... Üdvözlök mindenkit, el kell kezdenünk az ülést, nem vagyunk ugyan túl sokan, de hát negyed négy van, és így el kell kezdenünk. Ma az első napirendi pont a napirend tervezet elfogadása. Nagyon sűrű a napirendünk, A fő napirendi pontok között szerepel egy külső tanulmány ismertetése az európai polgári kezdeményezésről. A petíciós bizottság szavaz az európai polgári kezdeményezés jelentésre, illetve volt egy tényfeltáró látogatás Görögországban. Holnap délelőtre tervezünk egy nagy vitát, 30 petíciót kell megvitatnunk, közt az egyik a gyermekjogok kérdése Dániában. A mai napirendben megtartjuk a sorrendet a nyolcadik pont kivételével, ugyanis Higgins úr, kollégánk azt kérte, hogy ezt a napirendi pontot halasszuk el, mert ő nem lesz jelen. Szerintem nincs semmi problémánk azzal, hogy a nyolcadik pontot majd akkor vitassuk meg, amikor Higgins úr jelen lesz. Az 5-ös, 7-es, 9-es, 15-ös, 16-os petíciókat is megvitatjuk. A, 9, a pet, petíció jelenlétében, a 9-nél itt lesz egy szakértő, és a görög kormány képviselője, Vasilias Jokász, is jelen lesz. Ő egy nyilatkozatot tesz majd a holnap reggeli vagy délelőtti szavazás után. Mást nem kívánok most elmondani. Hogyha valakinek esetleg van kérdése a mai napi rendel kapcsolatban, eh, Valesza úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A kettes eh, pont a decemberi ülés jegyzőkönyvének elfogadása. ez még akkor csak az első napi rendi pont volt, tehát a napi rend elfogadása, ezek szerint elfogadtuk a napi rendet. A második pont a december 16-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, és ehhez kíván Valesza úr hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Ha kérhetem, halasszuk el a jegyzőkönyv elfogadását, mert Tötugáiz úr szerint van egy hiba, a jegyzőkönyvben, valamelyik ponttal kapcsolatban. Nem tudom ennek a részleteit, de kérem, hogy halasszuk el, amíg nem tisztázzuk ezt a hibát, és Vetegáiz úr biztos hogy van, hogy ezt nagy örömmel fogadná. Chichester úr és a többi képviselő egyetértenek Valesza úr kérdés, kérésével, vagy elfogadják, hogy halasszuk el a második pontban jegyzőkönyv elfogadását? Rendben van, akkor a december 15-ig ülés jegyzőkönyvének elfogadását elhalasztottuk. A harmadik pont, ugyanez lenni szokott, megkapták az elnök közlendőit, nem érkezett ehhez hozzászólás, úgyhogy jó elfogadottnak tekintjük ezeket a ajánlásokat. Akkor rátérünk az első petícióra. Anna Klescs lengyel állampolgár nyújtotta be a petíciót. Kles asszony itt van, úgyhogy 5 percben megadom neki a szót. Valami probléma van? Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy hivatalosan eh, támogat benyújtották a petíciómat egy, egy beteg szervezet itt Brüsszelben, amelynek 15 európai tagá, EU-s tagállama tagja. Az európai érdekek olasz részlege közétett egy dokumentumot, amelyben az szerepel, hogy a palliatív kezelés kapcsolatos tapasztalatokat meg kell vitatni, Örülök és köszönöm, hogy itt a parlamentben szólhatok, nem csak a lengyel betegek, hanem más országok kórházaiban szenvedő betegek nevében is. Én nem vagyok orvos, hanem csak beteg vagyok az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára és azok nevében szeretnék itt most fellépni, akik nagyon nagy fájdalmakat szenvednek. Nekem elég traumatikus tapasztalataim voltak az egészségügyben a fájdalom csillapítás elmaradása miatt, és ezt tette világosa számomra, hogy milyen drámai a helyzet. Annyi olyan nagy fájdalmakat szenvednek betegek, hogy sokan öngyilkosságot követnek el. 5,5 millió ember szenved nagy fájdalmaktól, és szinte sokkoló az, hogy a 21. században ilyen rengeteg embernek szenvednie kell, mert nem kapnak elég vagy nem megfelelő fájdalomcsillapító szereket. 2013-ban az ENSZ egyik vizsgálata során rámutattak arra, hogy ha nem csillapítják a fájdalmat, az az emberi jogok megsértésének tekintendő. Ehhez még hozzá kell tenni azt, hogy az alapjogokat mindenképpen tiszteletbe kell tartani, és ezért fordulok önökhöz. Egységes standardokat, normákat kell kidolgozni az EU-ban a fájdalomcsillapításra. Ez valamennyünket érint, önöket, engem, rokonainkat, barátainkat, bárkit, ezért fordulok önökhöz, vessünk véget ennek az igazságtalanságnak, amely tetten érhető az EU-ban. A statisztikai adatokat is, hadd idézek néhány statisztikai adatot. 2013-ban Németországban 413 betegnek írtak fel morfiumot, Lengyelországban ezzel szemben csak 45 esetben, az Egyesült Államokban is 600 fölött volt ez a szám. Nem szabad, hogy ilyen súlyos traumás állapotban tartsuk a betegeket, akár opium származékokkal e, is csillapítani lehet a e, fájdalmat. Sokszor azt vetik fel, hogy függővé tesznek ezek a szerek, de hát az Egyesült e, Királyságban is gyakran alkalmazzák, és a Skót parlamentben létrejött egy szakértői csoport orvosokból, akik kimondottan a fájdalomcsillapítás kihívással foglalkoznak. Az Európai Unió rendelkezésére is sok eszköz áll, hogy támogassák a tagállamokat. A jogáll, jogszabályok mellett 2010 2010-ből és 2014-ből is vannak kutatások, végeztek projekt, projekteket valósítottak meg több tagállamban és ebben a témakörben. A cél az, hogy dolgozzanak ki ajánlásokat az minden ország EU-s tagállam számára, amelynek az alapján kontrollált módon lehet fájdalomcsillapítókat adni az ilyen betegeknek. Sok millió euró vész el, mert nagyon régi, több mint tíz éves adatokkal dolgoznak sok esetben. Tudom, hogy az Európai Unió csak támogató szerepet tud betölteni az egészségügy területén, de a közös európai irányelvek alkalmazása azért hozzájárulhatna ahhoz, hogy véget vessünk annak a helyzetnek, amikor nem fér hozzá mindenki eh, ugyanolyan eh, módon a fájdalomcsillapításhoz nem eh, lehet mindig pontosan értékelni a betegek fájdalmát, de sok esetben, sok országban milliós veszteségeket könyvelnek el, és ez különösen most a pénzügyi válság idején eh, súlyos tételt eh, jelent eh, az állami költségvetések számára, de minden beteg számára szükséges lenne, hogy egységes európai normákat dolgozzanak ki a fájdalom számára. Köszönöm a figyelmüket, és örömmel válaszok a kérdéseikre. Thank you to you. Köszönöm szépen. Berner úrnak adom meg a szót a Szankó főigazgatóság képviseletében. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves petíció benyújtó. Elolvastam az ön petícióját, ennek összes részleteit, és bizonyos mértékben egyet tudunk érteni az ön beadványával. Mint ahogy azt ön korábban említette, az Európai Unió nem rendelkezik teljes értékű kompetenciával ebben a területen, ezen a területen. Éppen ezért nem fogunk tudni olyan iránymutatásokat készíteni, amelyet az összes tagországnak át kéne vennie. Véleményünk szerint jobb volna a civil szervezeteket bekapcsolni ebbe a folyamatba, mint például az Európai Fájdalomszövetség, és őket megkérni arra, hogy dolgozzanak ki iránymutatásokat, illetve próbáljanak megállapodni a tagországi szervezetekkel. Természetesen a bizottság hajlandó támogatni a civil szervezeteket, és fontos lenne, hogyha a tagországok megerősítenék egymás között az együttműködést az iránymutatások kapcsán is, és végül, de nem utolsó sorban, amennyiben ez illeszkedik a bizottság éves egészségügyi programjához, úgy az egészségügyi projektekből szeretnénk mi is hasonló jellegű projekteket támogatni. Köszönöm. Köszönöm úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a bemutatást, teljes mértékben egyetértek, tennünk kell valamit, azért, hogy közös szabályokat tudjunk elfogadni. Amit az imént hallottunk a bizottság képvis, képviselőjétől, az teljes mértékben elégtelen és most megpróbálok hangosan gondolkodni, lehet, hogy elérkezett az ideje annak, hogy egy európai polgári kezdeményezést alkalmazunk az eset kapcsán. Lehet, hogy egy millió aláírást tudnánk gyűjteni ebben a témában, és az Európai Unió elismerné azt, hogy itt igenis problémáról van szó, amelyel az EU-nak foglalkoznia kéne. A bizottság képviselője megemlítette a civil szervezeteket, őket valóban be lehet vonni ebbe a folyamatba, és remélem, hogy közösen el fogjuk tudni érni azt, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel a témával. Köszönöm, Baldini úr! Uh, I have uh, the text. Uh, Köszönöm. Lila de Göringer szövege van itt nálam, Göringer de Ödenberg asszony küldte ezt el. Kedves kollégák, először is szeretnék elnézést kérni, hogy nem tudom elmenni a mai ülésre, és szeretném kifejezni, hogy mennyire támogatom ezt az ügyet. Annak lesz asszony petíciója, amely arról szól, hogy európai módon, hogy egy európai normatívát kell kiszolgozni arról, hogy a krónikus fájdalommal járó betegségeket hogyan kezeljék. A petíció benyújtója elmagyarázta nekünk, hogy milyen drámai harcon kellett keresztül vergődnie magát a betegségek közben, illetve hogy a lengyel orvosok nem voltak hajlandóak megfelelő fájdalomcsillapítókat adni neki, hogy elviselhetetlen fájdalmát csillapítsák. A nemzeti statisztikák is alátámasztják az állítását. Tízszer annyi, tízszer annyi morfiumot használnak Németországban, mint Lengyelországban. Egy ENSZ jelentés született tavaly februárban, amely azt írja, hogy a, a fájdalomcsillapítók az a tény, hogy nem adnak a fájdalom csillapított egy betegnek egyfajta kínzással ér fel. Elviselhetetlen az a gondolat, hogy az Európai Unióban ilyesmi létezik. Föl kell térképezni, hogy miért is járnak el így az orvosok, valószínűleg hogy valójában azért van ez, mert nem megfelelő az orvosok vagy az egészségügyi dolgozók képzése, vagy megtakarításokat remélnek ettől a, a kórházak, vagy nehéz hozzájutni ezekhez az orvosság típusokhoz, avagy itt erkölcsi problémáról van szó, attól félnek az orvosok, hogy a betegek hozzászoknak a gyógyszerhez. Úgy vélem, hogy gazdasági megfontolásokat sosem szabad a megfelelő kezeléseli gördíteni. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen igaza van a petíció benyújtójának, és szeretném a parlamentet arra kérni, hogy javasolja a bizottságnak, hogy közös európai szabályokat dolgozzon ki, hogy minimum standardokat állapítsunk meg a különböző kórházakra és egészségügyi intézményekre vonatkozóan. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hadd tegyek fel egy kérdést Werner úrnak. Werner úr, nem értem, hogy a bizottság miért nem tud iránymutatásokat elfogadni ebben az ágazatban. A bizottság miért nem tudja elképzelni azt, hogy egy egységes európai folyamatban lehessen kezelni a krónikus fájdalmat, Szerintem ezt megtenni a bizottság. Miért mondja azt a bizottság, hogy nem? A különböző civil szervezeteket tudják ugyan támogatni, de miért nem lehet általános irányelveket megfogalmazni? Ezt megmagyaráznál nekem? Bizottság, köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha olyan iránymutatásokra gondol, amelyet az Európai Unió vagy egy biztos fogalmazna meg, erre nincs eljárás. És ez azért van, mert az Európai Unió működéséről szóló szerződés kimondja, hogy az egészségügyi politika és az orvosi ellátáshoz tartozó normák kidolgozása tagállami hatáskörbe tartozik. A tagállamok tehát nem fogadnának el egy ilyen folyamatot, egy ilyen eljárást, amit a bizottság hozna létre, és európai útmutatókat bizonyára, vagy iránymutatásokat bizonyára nem fogadnának el, ezt nem tartanák be. Tehát általánosságban beszélhetünk a krónikus betegségekről, vagy a krónikus fájdalma járó betegségekről, együtt lehet, úgy tudunk valamit is elérni, hogy civil szervezetekkel működünk együtt, a bevált gyakorlat próbáljuk meg a különböző egészségügyi programon keresztül terjeszteni. Ez nem egy európai iránymutatás. de jó lenne, hogyha a különböző ernyőszervezetek meg tudnának egyezni a különböző tagállami alszervezetekkel, és egyfajta politikai rendületet kapnának ezek a szervezetek, hogy megkeressék a tagállami kormányokat, hogy ezen iránymutatások tartalmát megvalósítsák. Köszönöm. I suggest that uh, we leave this petition up. Nekem az a véleményem, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és próbáljuk meg még plusz információt szerezni, szerezni arról, hogy mit lehet, milyen eljárások léteznek. Szerintem európai szinten még ezt ki lehet terjeszteni. Elnök, köszönöm, egyetértek. Remélem a többi kolléga is el tudja ezt fogadni. Tehát nyitva hagyjuk a petíciót, és pontosításokat kérünk majd az iránymutatásról. és a bizottság által finanszírozott általános projektekről, tehát nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és későbbiekben döntünk erről. Köszönöm szépen, van nem még mondandója a petíció benyújtójának. Egy, egy perccel. Kérem, kapcsolja be a mikrofon. Chciałam po prostu powiedzieć, że nie można rozpatrywać... Csak annyit szeretnék mondani, hogy a betegek jogainak sértése nem tekinthető, illetve nagyon gyakran emberi jogi sértés is, hiszen a beteg ember is. A fájdalom csillapítókhoz való hozzáférés megtagadása pedig embertelen bánásmód. Yes, okay. Okay. Thank you again. So we can... Köszönöm. Another change because Mr. Yar... Van még egy módosításunk, mert Jár úr azt kérte, hogy a hatos pontos pontot is halasszuk el, akkor a hetes pontra fogunk áttérni. Stefano Giovannini nyújtotta be ezt a, ezt a petíciót. A 2006 per 123-as irányelvről szól ez, az olasz állami tengeri koncesszió kérdéséről. Itt van közöttünk a petíció benyújtóra. De közben az Ecserrai, ez egyik Ecserrai gimnázium ö, diákjait szeretném itt köszönteni a körünkben. Az acserrai közösség azért jött ide, hogy a kampániai hulladék problémának a megoldásával ismerkedjen. Most pedig megadom a szót a petíció benyújtójának. Az olasz tengerparti konceszió kérdéséről szól a petíció. Nos, a bizottság erre a petícióra adott egy választ, szerinte a, tiz, a szolgáltatásokról 12-es, irányabb 12-es cikke alapvetően a természetes forrásokról foglalkozik. Szerintem nem egyértelműen erről van szó, hiszen túlságosan absztrakt és általános a természeti erőforrás kifejezés. Azt hiszem, mélyebben kéne foglalkozni ezzel a kérdéssel, melyek azok a természetes erőforrások Olaszországban, amely ilyen protekcionista intézkedéseket tesz lehetővé. Ugye gazdasági szempontból is hasznot hozó javakként kezeli Olaszország ezeket a partmenti területeket. Ne felejtjük el, hogy a harmadik szektorba tartozó tevékenységek szabad mozgását is meg kell valósítani. A bizottság értelmezésében a tengerparti területek korlátozottak, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy mit is jelent itt a, for, a források hiánya. Nos, én úgy vélem, hogy egyáltalán hogy bizonyítani kell azt, hogy valóban fogyóban lévő, vagy vég, véges számú forrásról van szó. Nézzük meg a statisztikát. Olaszországban van, e, e, Európában az összes ország közül a legtöbb strand, 4921 ilyen fürdőhely van, összesen 13, Olaszországban, az európai kontinensen pedig összesen 13 ezer, tehát az összes európai fürdőhely 35%-a Olaszországban tartózkodik. Olaszország után jön Franciaország, Spanyolország és Görögország. 7600 kilométeren hosszan terülnek el ezek a tengerparti te, területek Olaszországban, ebből 5000 kilométeren lehet fürdeni is. 900 kilométert foglalnak el a különböző strand, strandok, tehát fürdő, fürdése koncesszióba adott területek. Ez 18 még 82 ot lehet kihasználni és rendszeresen hirdet meg pályázatokat, koncesziós pályázatokat az olasz állam, itt semmiféle diszkrimináció nem is szó, bárki szabadon vásárolhat magának egy ilyen koncesziót. Szerintem tehát nem szögezhetjük azt le, hogy ez egy, ez egy fogyatkozóban lévő erőforrás. Nézzük még egy dolgot. Spanyolországban született nemrégiben egy, egy törvény, amely utólag jóvá hagyja azt, a, azt az intézkedést, amelynek értelmében a magánszemélyek által létrehozott partmenti létesítmények konceszióját meghosszabbítják abban az esetben, hogyha ezek később állami kézbe terültek. Nos, ez, ez körülbelül 3000 ilyen büfére, tengerparti büfére bárra vonatkozik, több száz szállodára, 1300 étteremre, stb. stb. Viviana Reding és az Európai Bizottság jóváhagyta, sőt megtapsolt ezt a spanyol törvényt. Szerintem ugyanerre a, szükség, ugyanerre a megoldásra lenne szükség Olaszországban. Olaszország ugyanabban az EU-ban van, mint Spanyolország? ezt a hasonló koncesszió meghosszabbításos eljárást miért nem fogadják el Olaszországban, ha ezt elfogadták Spanyolországban? Elgondolkozott azon a bizottság, hogy milyen, a spany- milyen az olasz norma rendszer? Szerintem a bizottságnak nem csak arról azzal kell foglalkozni, az irányel vonatkozik-e ezekre az állami kézben lévő fürdőterületekre, hanem azon is el kell gondolkozni, hogy milyen társadalmi és gazdasági negatív hatásai lehetnek annak, hogyha, ezt, hogyha nem veszik ki az irányelv hatály alól ezeket a területeket. Fontosnak tartom azt, hogy a koncesziós szerződések vagy pályázatok kiírásaiban mindig megvannak a különböző személyi és, és szakmai kitételek, amelyeket teljesíteni kell. Igazi vállalkozások jöttek létre Olaszországban, amelyek megfelelően foglalkoznak a különböző szolgáltatások e, e, látásával, és a jogszabály következtében ezek bezárnának, munkahelyek vesznének el. véleményem szerint jó lenne, hogyha legalább párbeszédbe elegyedne a bizottság az ágazat képviselőivel, meg kell valósítani a környezetvédelem a, és a munkához való jog követelményeit. Azt kérem, hogy politikai és más módon is foglalkozzon azzal a bizottság, hogy elmélyül ebben a kérdésben, Hadd mondjam el, hogy az olasz kormány a tengeri közlekedési törvény 37-es cikkét meghosszabbította, valójában nem adott a bizottság arra lehetőséget, hogy az olasz állam ezen komolyan elgondolkozzon, tehát meg kellene adni ezt a lehetőséget az olasz államnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Paló Davácsi következik a bizottság részéről. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három. Próbálok mind a három érvre válaszolni, amit, uh, amit számunkra uh, hát, amit szemünkre vetett a petíció benyújtója. Nézzük először a természeti erőforrások kérdését. A bizottság válaszában a 12-es cikkre utaltunk. Úgy véli a bizottság, hogy amikor arról beszélünk, hogy a természeti erőforrások végesek, vagy limitáltak, akkor ez a két dolog valójában ugyanazt jelenti. Olyan erőforrások ezek, amelyek természetesek, tehát végül is strandokról van szó, fürdőhelyekről, az állam a tulajdonos ezekben az esetekben, és éppen ezért átlátható módon kell ezeket a területeket igénybe venni. Nem hiszem, hogy a szóhasználati különbség, igazi különbséget jelentene konceptuális szinten. Nézzük azt, hogy vajon ez a természeti erőforrás mennyire mennyire ritka. A bizottság véleményem szerint, véleménye szerint egyértelmű, hogy, hogy véges a, ez az erőforrás, tehát nem lehet bármelyen koncesziós igényt kielégíteni, mert véges a strandok száma. De hát a strandok nem egyformák. Tehát bizonyos értéken rendelkezik egy ö, olyan strand, ami államtulajdonban van, hogyha X helyen helyezkedik el, például egy lakó terület közelében, egy másik strand pedig olyan helyen helyezkedik el, ahol nincs kiépített közút, ahol kilométereket kell megtenni szörnyű körülmények között, a kisnának nyilván nem ugyanaz az értéke. Nem lehet az első jöttmentnek bármilyen, bármilyen koncesziót odaadni, ugyanolyan joggal, mint egy olyan személynek, aki már pályázott erre a koncesszióra. Meghallgattuk a petíció benyújtójának adatait. Szerintem ezek csak a részben pontos adatok. A WWF a WWF adatai valóban helyesek, viszont felmerül a kérdés, hogy pontosan hány kilométer hosszan terjednek el, vagy helyezkednek el ezek a kiépített strandok, ezt mi nem tudtuk. Ezt mi nem tudtuk eh, pontosan megállapítani, tehát nem tudjuk, hogy az állami tulajdonú strandokból mennyit használnak, hol van kiépített strand, de szerintem ez mindenképpen egy véges forrás, erőforrás. Az állami területek egy részét egyébként kötelezően szabadsrannak kell meghagyni, például Ligúriában is megvan adva, hogy hány százalékot kell megadni, lehet 40, 50, 60 százalék. Szerintem, szerintünk ez egyértelmű, hogy a strandok véges természeti erőforrást képeznek. Ezt kéne vegyék figyelembe. Nézzük a spanyol kérdést. A bizottság foglalkozik ezzel a problémával. 2013 áprilisában, ha jól emlékszem, született meg Reding asszony közleménye ebben a témában. Akkoriban ugye nagyon bonyolult volt a helyzet Spanyolországban. A közösségi jognak kellett érvényt szerezni. A Spanyolországban egyébként volt ellenkezője a helyzet annak, mint Olaszországban. Ott magántulajdonok voltak ezek a strandok, eladták ezeket, és vad építkezések történtek. Úgy vélte a spanyol kormány, hogy bizonyos, bizonyos javakat ki sajátít, hogy, ezek az, hogy ne folytatódjon ez az engedély nélküli építkezési hullám. És megpróbálták utána kártalanítani azokat a tulajdonosokat, akinek, el, akiknek ki sajátították a, a javait, és utána ezek az ingatlanok, vagy egyéb javak pedig állami tulajdonúvá váltak. Mi pont az ellenkezőjéről beszélünk, én nem azt mondom, hogy a szolgáltatási irányelvnek megfelel egyébként a spanyol helyzet. Kaptunk is erről bizony panaszokat. A Kostas törvényről beszélek. Sokan kritizálják ezt a törvényt, a bizottság vizsgálódik. De nem csak Spanyolországra igaz ez. A bizottság az összes tagállamnak elküldött egy kérdőjévet, Tehát az összes tagállammal vizsgálódunk a tengerparti fürdőhelyek kérdésével kapcsolatban. Jó, jó lenne, hogyha, meg, hogyha ki tudnánk azt a helyzetet alakítani, hogy körülbelül ugyanolyan módon foglalkozik a, az állam ezzel a kérdéssel. Ennyit szeretem volna mondani, és ha valamilyen kérdés még felmerül, szívesen válaszolok. Tessék. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Ez a mai téma nagyon kényes téma. Olaszországban ez sokszor a címlapokra került. Olaszországban 30 ezer vállalat aktív ebben a, ezen a területen, általában ezek kis vállalatok, általában családi vállalkozások ezek. Olyan vállalkozások ezek, amelyek egy paktumot írtak alá, megállapodtak a, az olasz intézményekkel. Korábban a strandok szabad strandok voltak, tehát bárki fejleszthette azokat. Aztán ezek a vállalatok beruháztak, és egy olyan ágazatot hoztak létre, amely európai és olasz kiválóság lett, semmelyik másik tagállamban nem felődött ki ez, a, ez az ágazat úgy, mint Olaszországban. Én úgy gondolom, hogy ez a koncepció valójában olasz eredetű. Tehát az ilyen típusú strandok bizony Olaszországban születtek meg, máshol nem is nagyon léteznek. A szolgáltatás irányelv megszületésekor merültek fel a kérdések. Kérdés, hogy egy kis családi vállalkozás, amely strandot üzemeltet, hogyan ruházhatna be Németországban, vagy bármilyen másik északi országban Miért, le, miért kell ezt megtiltani az olaszoknak, míg a német polgár bátran pályázhat egy olasz tengerparti koncesszióra? Kérem, ezen is gondolkodjanak el, amikor a szolgáltatás irányelv végrehajtásáról van szó. A válság hatására merült fel ismét ez a probléma. A válságnak van egyfajta lavina hatása, és az egész ország nehéz helyzetben van. Elég bonyolult tehát a helyzet. Véleményem szerint kicsit mélyebbre kéne ásni. Jó lenne, hogyha úgy helyeznék állami, úgy gondoskodna az állam a tulajdonos ezekről a koncesziókról, hogy a e, szubszidiaritás elvét tiszteletben tartják. Itt most az olastandokról beszélünk, fürdőhelyekről, de hasonló helyzet alakulhat ki más ágazatoknál, más tagállamokban. A németek ügyesek voltak, saját vizeiket kivonták az, Európa, az irányelv alól. Az olaszok ezt nem tették meg. Nem egyformán nem egyformán kezeljük az olasz tagállami helyzetek, helyzetet és az észak-európai, például kikötői, bérleti szerződéseket. Elképzelhető, hogy az ágazatok bizonyos típusú vállalatainak többet kell fizetni, mint mások, lehet, hogy bizonyos tagállamoknak más, más mennyit kell fizetni, mint más, másoknak. Nem, szerintem nem egyértelmű az az érv sem, amit a bizottság képviselői mondott arról, hogy mennyire véges erőforrásról van szó. Szóval, hát a strandok kétharmadát kis építették. beszélt arról, hogy mennyire hozzáférhetőek ezek a strandok, mennyire lehet védeni ezeket a vállalatokat, de ez nem igaz érv. Az új koncesziók esetében is fölmerül a kérdés, hogy hogyan is fog ez működni. Ugye egyre kevesebben mennek a bizonyos strandokra, akkor minek nyitna meg új koncesziókat az állam? és ne felejtjük el azt sem, hogy a vállalkozásoknak mennyi időbe telik, míg megtérül a vállalkozások. vállalkozásuk. Ezek a, ezek a családok bizony jelzálló kölcsönt vettek fel, hogy kialakítsák a strandot, hogy, és fejleszték a vállalatot. 15-20-25 éves kölcsönt vettek fel ezek a vállalatok, hogy kialakítsanak egy medencét, vagy felépítsenek egy épületet. úgy, és ezért úgy vélem, hogy ugyanezt az időszakot meg kell nekik adni lehetőségként, tehát lehet, legyen 15, 20, 25, 30 évük arra, hogy fokozatosan bevezessék az új szabályokat, hogy addig megtérüljön a befektetésük. Tehát szerintem ezt a kérdést egy kicsit jobban meg kéne vizsgálni, nézzük meg, hogy milyen típusú vállalatokról van szó, és hogy Olaszországon belül mit jelent mindez. Elnök, köszönöm szépen, Morganti úr. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság válasza itt van előttünk, ez két részből áll. Én különösen a bizottság válaszának a második részére szeretnék utalni, mert ebben úgy tűnik, hogy benne van a megoldás lehetősége. A bizottság azt írja itt, hogy a bizottság a strand koncesszió tulajdonosok a családi üzemek problémáit nagyon jól megérti, hiszen néhány évvel ezelőttig automatikusan meghosszabbították számukra az engedélyt, itt elsősorban a beruházásaikat ugye hitelből finanszírozták. Megoldást kell találni a tagállamnak, amely figyelembe veszi az érintettek érdekeit, de ugyanakkor a szolgáltatási irányelvnek is megfelel. A bizottság készen áll arra, és ez számomra a döntő mondat, tehát a bizottság készen áll arra, hogy egyeztetéseket kezdjen az olasz hatóságokkal, és együtt keressék a probléma megoldását. Tehát összefoglalva, az első részben elmondja a bizottság, hogy mi a e, és helyzet, e, hogy a szolgáltatás irányel vonatkozik a strand koncesziókra. A második részben viszont felismeri a problémát, és ez már jó, mert ugye a bizottság azt mondja, hogy amit itt Európa szabályozott, az igazából a gyakorlatban nem nagyon jól működik működik, nem akarunk, ugye nem akarjuk tönkretenni, vagy nem akarunk kárt okozni családi vállalkozásoknak uniós jogszabályokkal. Ezért együtt a tagállammal megoldást kell találni. Én azt javaslom, tehát, hogy egyrészt maradjon nyitva a petíció, és arra is kérném a szakbizottság elnökét, hogy a az Európai Bizottságot, illetve Olaszországot sürgetően hívjuk fel, szólítsuk fel arra, hogy kezdjenek tárgyalásokat. Ugye a bizottság is azt mondja, hogy Olaszországnak és a bizottságnak kell megtalálni a megoldást, tehát kezdjék el a megbeszéléseket, hogy megoldást találjanak a beadvány problémájára és a petíció benyújtója is említette, hogy más európai tagállamokban vannak már megoldások, amelyek figyelembe veszik a kisvállalkozások érdekeit. Tehát vegyük fel a döntésünkbe, hogy miután most vége lesz a joga, ennek a jogalkotási ciklusnak, az utolsó ülésen legalábbis arról kapjunk tájékoztatást, hogy elkezdődtek-e a tárgyalások, hiszen itt nagyon sürgős ügyről van szó, hiteleket vettek fel ezek a családi vállalkozások, közben lejár a koncesszió, és vissza kellene fizetni a hitelt. Még egyszer összefoglalva, tehát azt mondom, hogy nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, és sürgős, sürgetően hívjuk fel a bizottságot és Olaszországot arra, hogy kezdjenek el tárgyalni, és találják meg a megoldást, hiszen ez benne van a bizottság válaszában is, valahol a sorok között, nem tudom igazából pontosan, hogy a bizottság mit gondol, de a sorok között úgy tűnik, hogy ott van a megoldás. Természetesen most van szüksége a megoldásra, és nem tíz év múlva. Köszönöm szépen, Baldini úr! Eh, grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a petíció benyújtóját. Fontos témával hozakodott már elő. Szerintem nem csak Olaszország bizonyos régióinak néhány strandgyáról van szó, hanem ez egy földközi tengerbelihez kapcsolódó probléma. Kérdés, hogy most vajon mennyire véges a strand, mint erőforrás, hanem ez alapvetően nyelvi kérdés, nem ez itt a lényeg. Nyilván nem végtelen számú a strandok száma, és nem ugyanaz az értéke a strandoknak, a vízparti régióknak, ez is igaz. Én Isztriából, Horvátországból származom, Itt kis, egyre kevesebb a szabad strand, ezért fontos az, hogy szabályozzuk az állami tulajdonok kérdését, illetve a szabad strandok kérdését. Az imént hallottuk, hogy a szabad Strabad, hogy a Puliában a strandoknak a 70%-a szabad strand. Ez kivételes, úgyhogy gratulálok Púliának, Púlia régiójának. Az imént felvázolt helyzetet nem, nem kell feltétlenül összekapcsolni a görög, spanyol vagy más helyzettel. Az Európai Bizottság javaslatáról az imént már beszéltünk, és hát ugye itt vannak a diákok is mögöttünk, ez a csertói gimnázium diákjai ők, és hadd mondjam el az, hogy a, ezek a, az odavalósiak sok iskolát hoztak létre hazámban. 2000 évvel ezelőtti történemről beszélek, kolóniákat hozták létre, például Julia Parenciumot, nagyon komoly tengerészeti jelentőségű munkát is végeztek ezek az ősök, úgyhogy csak azért mondom mindezt, hogy üdvözöljem a itt lévő látogatókat. Köszönöm, Baldini úr, mondja az elnök. Más nem kért szót, de Morganti úr. Nemrégiben az olasz parlament megszavazott egy módosítót, amiben 2020-ig halasztja el a szolgáltatás irányelv végrehajtásának határidejét. Ez talán egy lélegzetvételnyi vételnyi időt ad. Hát fontos, hogy az olasz lakosság egyáltalán tisztában legyen az, hogy létezik ez az irányelv. Illetve azt is tudni kell, hogy elhalasztották annak bevezetését. Elnök, engedjék meg, hogy én is egy gondolattal gazdagítsam a vitát, a bizottság felé fordulok. A bizottsági írásos választ intézett a petícióhoz a javak és a szolgáltatások konceszióját megkülönbözteti a bizottság. A bizottság szerint nem javak koncesziáról van szó, mint például a termálvizek esetében, hanem szolgáltatások koncesziójáról van szó. Olaszország többször is bizonyította azt, hogy ez az állami, ezek az állami javak csak bizonyos feltételek teljesítése mellett, vagy teljesülése mellett adható koncesszióba. Tehát itt külön feltételekről van szó, külön időhatárokról, stb. stb. műszaki leírásokról. Mit is akarok ezzel mondani? A tengerparti területeken működő koncesziók bizonyos szerződésekhez kötődnek, tehát ahhoz van mindez kötve, hogy például a szolgáltató ilyen és olyan ö, ki, ö, képesítéssel rendelkezik-e, például ö, el, tudják ellenőrizni a fürdőzőket, tudnak életet menteni, a biztonságos fürdőzést meg garantálni -e tudják, garantálni tudják-e. Aztán a parti és partmenti környezetvédelmi szabályokat is tiszteletben kell tartani, a tengerhez való hozzájutást is garantálni kell. Olaszországban nem csak szabad strandok vannak, van egy másik szabály is, amely előírja, hogy a koncesziók esetében is biztosítani kell a tengerhez való hozzáférés, tehát bárki számára lehetővé kell tenni, hogy eljusson a tengerig, még akkor is, hogy ez egy magánkézben lévő koncesszió. Tehát nem csupán gazdasági tevékenységről van szó, nem csupán gazdasági feltételek vannak, a javak koncesziójáról van szó, és ennek, mint láthatja, a bizottság képviselője számos vetülete van. és a bizottság erről azt véli, hogy ez egy szolgáltatás irányelvhez tartozó dolog. Aztán ami a, az erőforrások végességéről, vagy ritkasságáról, ami ritkaságát illeti, hát nagyon nehéz ezt a dolgot megfogni. Végül is a Földön minden véges, ha így konkrétumokban beszélgetünk, de ha közelebbre megvizsgáljuk a dolgot, akkor láthatjuk, hogy a strandok, főleg a partmenti strandok, a korlátozott mennyiségben eh, tehát ezek a strandok eh, korlátozott mértékben állnak rendelkezésre. Nem értem, hogy a bizottság ezen komolyabban miért nem gondolkozott még el. Talán folytatni kéne a konzultációt a bizottság és az olasz kormány között. Regola parola Grazie Presidente. A bizottság képviselője következik. Quanto riguarda il, la possibile... Ami a párbeszéd folytatásának lehetőséget illeti a bizottság és a tagállam között. Nyilván a bizottság támogatja az ilyenfajta megoldásokhoz Ezt bármilyen biztos úr mindig is leszögezte. Azt hiszem, Morgan Tidor is ott volt azon az ülésen, ahol ezt elmondta Bárnyi úr. Tehát a bizottság nyitott arra, hogy olyan megoldást találjunk, ami mindkét fél számára elő, elfogadható, ismerjük a problémát, és ha térek itt vissza 2020-as időpontra, elvileg 2009. december 28-án kellett volna hatályba lépnie a szolgáltatás irányelvnek, akkor kellett volna ezeket az engedélye, ezekre az engedélyekre kiírni a pályázatot. Aztán 2012-es határidőt kértek, 2015-öt, most 2020-ról van szó. A bizottság tudatában van az olasz problémának, és próbálunk felülemelkedni a szolgáltatás irányával, amíg lehet. A koncesziós probléma kapcsolatban a szolgáltatás irányelv elég homályos. Meg a beruházások megtérülésének megfelelő hosszáról beszél. A koncesziókat 2020-ig hosszabbították meg, de van itt még egy, dolog, még egy fontos dolog a bizottság számára, ez pedig az, hogy egyszer s mindenkorra elindítsák már ezeket a pályázatokat. A bizottság elég rugalmas egyébként. Szerintünk mindig észszerű, észszerű határidőkkel dolgozunk. 2009-től 2020-ig azonban 11 év telik el, és ez alatt az időszak alatt Olaszország nem tartja be a szolgáltatás irányelvet. Értjük mi, hogy gondok vannak Olaszországban, de azért lássuk be, hogy itt 11 évről van szó. Próbáljuk a szolgáltatás irányelvet lehető legrugalmasabban értelmezni, de hát egy idő, bizonyos idő elteltével a bizottságnak meg kell szabni a határvonalat minden tagállam esetében, ami a javak és a szolgáltatások koncesszióját illeti. A bizottság úgy véli, hogy Itt állami javakról van szó, de gazdasági tevékenység is folyik, ami pedig szolgáltatást jelent. Úgy véli tehát a bizottság, hogy a szolgáltatás irányelvet kell alkalmazni. Nem javak előállításáról van szó, hanem szolgáltatás nyújtásáról tehát. Ah, euh, Le risorse limitate. Mennyire végesek a javak? Nem hiszem. Hát nem tudom. Ez olyan ez egy olyan dolog, amit sokféleképpen lehet értelmezni. A bizottság úgy véli, hogy a strand eredendően véges erőforrás. Nekem ez a kiinduló pont. Olyan állami javakról van szó, amire bárki aminek a koncesziójában bárki részt vehet, függetlenül a gazdasági hátterétől. Ezt, a, ezt az alkotmányos bíróság is elmondta, az állami tanács is elmondta, elmondta, ezt elmondta a versenyhivatal is. Ezt azért ne felejtsük el. Ami a véges erőforrásokat illeti, Más nem nagyon tudok hozzátenni. Minden régiónak meg kell állapítani egy bizonyos százalékarányt, ilyen százalékban kell szabad strandokat biztosítani, Puliában ez 60 százalék, és ugye minden strandnak megvan a saját értéke, Nyilván sok olyan polgár van, aki szeretne koncesszióhoz hozzájutni, de nem bárhol, hanem az ország bizonyos pontján azért, mert a kiszemelt strandnak ilyen és olyan tulajdonságai van, mert itt és itt helyezkedik el, stb. stb. Az állami javaknak az állami javakat először alak kell odaadni, aki először kérte. Ez itt a probléma. Egy percet adok még a petíció begyújtójának, hogyha valamit szeretné ezt egészíteni. Hát ezt én nem tartom igaznak, hogy az első jöttmetnek odaadják a koncesziót, hiszen csoportosulások alakultak ki. Persze, ki kell, ki kell, ki kell írni egy pályázatot, és aki ott győz, annak adják oda a koncesziót. Meg is lehet venni a koncesziót. Sőt, elképzelhető az is, és ez, ez a leggyakoribb dolog, hogy valaki megnyerte, a, vagy elnyerte a koncesziót, és aztán ezt a koncesziós jogát eladta. Számukra ez komoly gazdasági ez komoly gazdasági kudarc. Szerintem párbeszédnek kéne kialakulni, nem csak az olasz kormányjal, hanem a, koncesz, a, a koncesziók birtoklóival is le kéne ülni. Ennek a problémának az összes lehetséges aspektusát meg kéne ismerni. Aztán ott van Spanyolország. Ami 88-ban történt Spanyolországban, amikor kisajátították, az állam kisajátította a magántulajdont, akkor nem az ellenkezője történt, mint Olaszországban, mert, Olaszország, mert Olaszországban is a mozik, a, a uszodák, a medencék, a mozik az éttermek, ezek mind, ezek mind magántulajdonból készültek, hogyha most az orosz állam másként dönt, akkor ez bizony kisajátítás. Nincs egy egyszerű megoldás, ez nyilvánvaló. Beszéltünk arról, arról hogy 2012-ben az összes, az összes koncessionáriusnak versenyre kell lépni, pályázat útján. Ez elég kaotikus helyzethez vezetett volna. Ennek a ennek ki tudja, milyen ö, következményei lettek volna ö, az adott lakott területre nézve is. Köszönöm, ennyit akartam mondani. Elnök, köszönöm. Azt hiszem, nyitva kell hagynunk ezt a petíciót. A kollégák a bizottság képviselőjének a szavaiból azt látható, hogy csak bizonyos, dolg, bizonyos részeit, bizonyos elemeit ismerjük az információnak. Jó lenne, hogy egy megállapodást jönne létre, amely gazdasági szempontból is előnyös, betartja az európai szabályokat, jogszabályokat, erre lenne szükség. Úgy vélem, hogy a, szolg, hogy a, a szolgáltatási irányelv megvalósítását most ellenőrzi a bizottság. Meg kell arról bizonyosodni, hogy jogosan vagy kevésbé jogosan adta be petícióját a kérvényező. Számunkra rendkívül fontos az, hogy hogyan lehet hogy a bizottság milyen viselkedésmódot, milyen eljárásmódot kíván a jövőben képviselni az összes tagállam felé. Azt hiszem elnőként az a feladatom, hogy kicsit össze tudja foglalni a dolgokat, hogy aztán majd pontosabb információhoz jussak a bizottságtól. Remélem legalábbis, hogy gazdagabb és részletesebb lesz az, az információ, amit a bizottság ezután fog majd számukra meg ö, odaadni. Most következik a hatos napirendi, elő, napirendi pont. By Heinrich Haller. Heinrich Haller, német állampolgár, nyújtotta be ezt a petíciót, nincs jelen, ezért már is megadom a szót Otting úrnak, aki a foglalkoztatási főigazgatóságot képviseli. Köszönöm szépen! Ebben az esetben egy német állampolgárról volt szó, aki egy holland cégnél dolgozott kőművesként, és egy május, 2008 májusában balesetet szenvedett, eltörte a bokáját, először Hollandiában kezelték, utána Magdeburgban, Németországban, de a holland biztosító fizette a költségeket. 2011. augusztusa óta rokkantsági nyugdíjat kap, mert nem lehetett teljesen meggyógyítani a bokáját, merevedett és nem tudja mozgatni. A német balesetbiztosító a kifizetéseket 2011 májusban leállította, és most gyakorlatilag csak az egészségbiztosítás alacsony térítését kapja. A német munkahogyi minisztériumhoz fordult először, azután a német biztosítók szövetségéhez és a, német, a Bundestag petíciós bizottságához sikertelenül. Mi az Európai Bizottság nevében nem látunk lehetőséget a beavatkozásra, ugyanis nem sérült szerintünk európai jog. Az, hogy egy balesetet munkahelyi balesetnek lehet eltekinteni, ezzel kapcsolatban mindig csak az illetékes tagállam joga az irányadó, az ebben esetben a holland jog. Köszönöm szépen! Jár A bizottságnak szeretném megköszönni a választ, és a beadvány benyújtójának problémája az, hogy Németországban több hivatalt, a hatóságot is megkeresett, de nem kapott igazából választ, nem mindenhol azt mondták, hogy nem illetékesek az, az ügyben. A petíció benyújtója szeretné az ügyét, jogait érvényesíteni, és jogi tanácsadásra is szüksége van. Végül is a holland biztosítási rendszert tehetjük felelőssé ezért az egész problémáért de azt hiszem, hogy ezt a petíciót lezárhatjuk, erről értesítsük a petíció benyújtását. Köszönöm a bizottságnak a választ. Ezt a választ meg fogjuk küldeni a petíció benyújtás, benyújtójának. Azután hát majd meglátja, hogy a Bundestag petíciós bizottságával, az ügyvédjével megtárgyalja, hogy milyen következő lépéseket tehet meg. Persze, hogyha egyszerű lett volna az ügy, akkor ez nem is fel sem merült volna, de először minden működött, Hollandiában kezelték a munkahelyen elszenvedett balesete után, azután a terápiában hibákat követtek el, nagyon elhúzódott a kezelés, és ezért így elveszítette már az áttekintést eh, a panaszos arról, hogy, eh, hogy tulajdonképpen hova fordulhat, hova nyújthatja be a eh, panaszát. Tehát lezárhatjuk ezt a petíciót, és jutassuk el a választ a petíció benyújtójának. Anybody else? Kívánom még valaki ehhez hozzászólni? Jár úr kérésére, akkor lezárjuk ezt a petíciót, lezártnak nyilvánítjuk. Az Európai Bizottság ugyanis megválaszolta a petíció benyújtájának a kérdését. Akkor ez így rendben van. Lezártnak nyilvánítom ezt a petíciót, és tovább léphetünk a 8-as pontra. Léphetünk rá, léphetünk tovább. Jenny Byrne, ír állampolgár, ennek a petíciónak a benyújtója, meg is adom neki a szót 5 percben. Thank you. Köszönöm. A petíció benyújtója a testvéremre, az öcsémre, illetve az apámra vonatkozik. Donagál nyugati részén 81-ben veszett el a hajójuk. és mint említettem, apám és öcsém, illetve három hajón dolgozó is életét vesztette ebben a tragédiában. A petíció tárgya az, hogy amikor hajó elveszik, akkor a felszerelés, illetve az ott álltó tárgyak nem használhatóak. Ezután az engedélyhez hasonlóan egy szabályozást vezettek be 2001-ben, aminek a, a The Lost at Sea a neve. Ez hivatott lett volna segíteni azokat az embereket, akik hajóikat elveszítették a tengeren, hogy visszaszerezzék a rakományt is, ami a hajón található volt családom erről a lehetőségről túlságosan későn értesült, nem informáltak bennünket, annak ellenére, hogy az apám halászhajója az egyik legnagyobb halászhajó volt Írországban. Néhány személy, aki politikai szempontból kapcsolódott az ügyhöz, őket személyesen tájékoztatták e, erről a rendelkezésről. Hat előfeltétele volt a támogatásnak, néhány kedvezményezett, értesítést kapott ezekről a feltételekről már eh, előzetesen. Erről az információról, eh, az információhoz való szabadságjog keretében értesültem családom, és én magam eh, az ír ombudsmanhoz fordultunk, panaszt nyújtottunk be, aki három éven keresztül vizsgálta az ügyet, és azt mondta, hogy az én családom nem megfelelően adminisztrálta ezt a kérdést, illetve később a tengerészeti miniszterhez is fordultunk. Az ír kormány annak idején elutasította az ombudsmani jelentést, az egyetlen egyéb, tehát ez volt az egyetlen panasz, amit ombudsmantól elutasított a kormány, valaha is. A parlamentben mindezt vita követte, és bizonyos szakbizottságok és vitát folytattak, és ők a politikai pártérdekeiknek megfelelően reagáltak. Az ombudsmani jelentést tehát félretolták, éppen ezért fordultam önökhöz, és vagyok itt ma egy új kormány van hatalmon Írországban három éve, és ez a kormány nem foglalkozott az ombudsman jelentésre úgy szintén. Az ellenzék képviselői nyilatkozatot tettek, és idéznék egy ilyen miniszteri nyilatkozatot a munkáspárt képviseletében. Ő azt mondta, bűzlik valami a politikában. Az ombudsmani jelentést el kellett volna fogadni, és a kormány, illetve a miniszterek be kell, hogy vallják hibájukat, be kell, hogy ismerik hibájukat. Egy további Fenegal miniszteri nyilatkozat, április 23-ai dátumozású, ő azt mondta, hogy nem érti azt, hogy mit tartalmaz a jelentés, amely megakadályoz bennünket abban, hogy elfogadjuk ennek ajánlásait. Az ombudsman, az ír parlamenti ombudsman, aki nem az európai ombudsman, én neki szeretnék köszönetet mondani, illetve John Higgins képviselő úrnak is, aki ezt a kérdést figyelemmel követte, viszont nagyon csalódott vagyok az ír kormány viselkedése miatt, akik nem voltak hajlandóak reagálni, illetve nem voltak hajlandóak az ombudsmani jelentés ajánlásait megvalósítani. Egy brit parlamenti ombudsman Abraham azt mondta, hogyha nem sikerült ezeket az eljárásokat megvalósítani, akkor ezt hagyjuk is. Őt pedig Európai Ombudsmannak nevezték ki. One moment, Mr. Higgins. First the Commission. Elnök, köszönöm először a bizottságnak a dokszót. Sutiszer úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Börnóra a magyarázatát, a petíció bemutatását. Megvizsgáltuk ezt a petíciót, illetve megvizsgáltuk az ombudsman jelentését is. Az írásbeli válaszunkból kiderül az, hogy a bizottság nem gondolja szavasítási eljárás beindítását Írország ellen, mint tagország ellen. Elmondom, hogy miért gondoljuk ezt szóba került, tek a kapacitások, az a kapacitásai. 97-ben a tanács elfogadott egy döntést kapacitások egyensúlyba hozataláról a halászhajóknál, és a tagországoknak létre kellett hozniuk egy állandó módozatot arra, hogy folyamatosan ellenőrizzék a modernizálás. Írország benyújtott egy több éves irányítatási programot, és a bizottság ezt elfogadta 98-ban. Ezután a határozat értelmében az Írország tájékozott a bizottságot erről a támogatási programról, viszont a Lost at Sea scheme nem számolt be. 2006-ban Higgins urat erről tájékoztattuk. A fő eszköz, amely a bizottság rendelkezik, a tagországi hibák kiküszöböléséhez a szabálysértési eljárás az 258-as cikk értelmében. Amikor a bizottságban tudatosodott ez a probléma, akkor már nem létezett eh, ez a támogatási program, 12 év telt el eh, működése óta, és mivel ez egy izolált támogatási program volt, limitált eh, idejű, és csak korlátozott számú polgárt érintett, a szabálysértési eljárás nem tűnt úgy, hogy megfelelő eszköz lenne. Természetesen, ami az ombudsmani jelentést illeti, Bőrn úr és családja negatív van érzékelt ennek hatását, illetve rájuk néz, ez negatív hatást gyalogolt, gyakorolt pénzügyi kompenzáció kapcsán ennek nem volt hatása az egyénekre. A bizottság nem gondolja azt, hogy a szabálysértési eljárás bevezetése megfelelő fellépés volna a petíció kapcsán. Köszönöm. Thank you, Mr. Higgins. Köszönöm szépen, Higgins úr. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a titkát fogadták ezt a petíciót. Azzal kezdeném, hogy amikor a Skifford, ez volt a neve annak a hajónak, amelyet a Burn, amely a Burn család tulajdonában volt, amikor 1981-ben a hajó elpusztult, akkor nyolc gyerekkel maradt őszvegyen az édesanyja. Nem kapott semmilyen nem volt semmilyen hírverés, nem a tudósítottak erről, csak egy tengerészeti szaklapban. Bird asszonynak egyedül kellett felnevelni a gyermekeit. Amikor erről a Losszeci rendszerről tudósítást adtak, most akkor sem tájékozódott erről a család. Bird asszony el megkeresett engem, de akkor már túl késő volt. Ezután azt történt, hogy én az O'Reilly akkori írombudsman tájékoztattam az ügyről, és 245 ezer euró kártérítést ígért Bernasszájnak, a Bern családnak, de a kormány ezt elutasította, és azt követően még több ízben így járt el. Itt van az ombudsman jelentése, ez egy nagyon részletes, nagyon hosszú és nagyon világos, egyértelmű anyag. Elnök asszony, én csak a négy legfontosabb megalapítást idézném. De a, tanár, a családot nagyon hátrányosan érintette azt, hogy nem tájékoztatták erről a rendszerről Börn asszonyt. Ez nem fel, nincs összhangban a tisztességes igazgatás elveivel. Nem volt elég tájékoztatás erről a rendszerről, bizonyítékok vannak arra, hogy a nyilvántartás nem volt megfelelő, nem készültek feljegyzések. Ennek eh, semmi köze az Európai Bizottsághoz, ez csak az ír kormányzathoz kapcsolódik, és az, ez az ombudsman eh, ajánlása. Az ombudsman eh, az nemzeti parlamentet is tájékoztat erről, és még soha nem volt példa arra, hogy az ombudsman ajánlását a parlament elutasította volna, egyetlen egy eset, ilyen eset volt, egy talán jelentés esetében. Ez viszont egy nagyon komoly jelentés, és az ombudsman jelentését mégsem tudták érvényesíteni egy olyan család esetében, aki, ahol ugye az édesapát, a családfenntartót elveszítették, és mégis az írkormány nem tette lehetővé az ombudsman által javasolt uh, kártérítést kifizessék. Köszönöm, még Inzul Gallagher úr következik. Nem kíván hozzászólni? Higgins úr nagyon jól ismertette az ügyet, így ha én nem szólok, akkor több időnk marad a kérdésekre. Valasza úr, csak egy rövid kérdésem van. Az ombudsman jelentését miért utasította vissza az ír kormány? Mögött milyen ok indok húzódott meg? Emögött, hogy válaszoljak a kérdésére, ami nagyon jó kérdés, tehát azért utasították el, ugye mi megkaptuk a dossziét, és ott abban az volt eh, először is az a eh, tanács, hogy ezt az egész eh, losszetszé rendszert ne is vezessék be. A kártérítések 75%-át két választópolgár kapta meg. Volt egy határidő is, az, amit be kellett volna tartani, hogy valaki kártérítésre akart folyamodni ebből a rendszerből és eh, az összes többi kérelmező, aki tisztában volt, aki tájékozott volt, ők eh, be tudták nyújtani a kérelmeket, eh, ellentétben Burn asszonyjal, és ők őket nagyvonalúan kártalanították az ír költségvetésből. Burn asszony viszont nem kapott erről tájékoztatást erről a lehetőségről a határidő előtt. Mr. Jár. Jár úr. hát szinte tanástalanul állok itt. Szinte hihetetlen ez a történet. Hát ha szabadon fordítom, interpretálok, ugye van egy irányel, vagy valamilyen szabály, egy bizonyos szakmai csoport számára, és ezt erről nem adnak tájékoztatást, úgyhogy az érintettek egyszerűen nem élhetnek ennek a szabálynak a lehetőségeivel, vagy az előnyeivel. A kérdésem az, hogy hogyan tudnánk most segíteni a panasz benyújtójának, vagy másképp felt téve a kérdést. A bizottság szerint mi az a küszöb, amit elérve már elindítaná a és miért eljárás, hiszen itt mondom még egyszer, ez egy hihetetlen történet. Ez, itt Európában nem lenne szabad az Európai Unióban, hogy ilyen eset bekövetkezzen hogyha már készül valamilyen szabályozás bármivel kapcsolatban, akkor az érintetteket természetesen erről tájékoztatni kell. Hát nekik tudniuk kell arról, hogy működik egy ilyen rendszer talán Afrikában előfordulhatna, vagy elképzelhetőnek tartanék ilyet, de az Európai Unióban hogyan tudnánk a eh, petíció benyújtásának segíteni? Hol van az a küszöb, amit el kell érni a bizot, az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy tegyen valamit? Can, uh... Eh. Kérdezem a bizottságot, hogy eh, tudnak-e reagálni az elhangzottakra. Köszönöm, elnök asszony. Talán nem is a küszöbértekről van szó, hanem arról, hogy a szabálysértési eljárás megakadályozhatja a tagországot abban, hogy ne feleljen meg a Európai Unió szabályozásoknak. A bizottság nem értesítették arról, hogy e, ez a hajó elveszett, a támogatási program már nem létezik, éppen ezért, mint említettem, a szabálysértési eljárás nem a legalkalmasabb eszköz. A Tírországot e, nem tudjuk feszülteni arra, hogy feleljen meg az EU szabályozásnak, hiszen ez a szabályozás, mint ahogy a támogatási program sem létezik már. Nem tudom, hogy az írt törvények értelmében van -e lehetőség arra, hogy bírósághoz forduljon a petíció be, nyújtóján, hogy említettem, a szabálysértési eljárás nem használható eszköz a bizottság számára ebben az esetben. Elnök Igész úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm eh, a nagyon fontos kérdést. Mit akarunk? annak a személynek a számára, aki elvesztette a, a házastársát, a férjét, az ő érdekeit képviseljük, és szeretnénk az ír kormánynak írni, a korábbi írt miniszternek is, és el szeretném mondani azt, hogy rendkívül mértékben fel vagyunk háborodva, amiatt, hogy az ombudsmani jelentős ajánlásait nem valósították meg, és megtagadták a pénzügyi támogatás a petíció benyújtásáról és a petíció szakbizottság véleményét vegye komolyan az ír kormány, és ennek kárait fizessék meg. Köszönöm. Elnök, hogyha egyetértenek, akkor elfogadjunk a Higgins javaslatát, és írni fogunk az írhatóságoknak, illetve megkérdezzük őket a lehetséges megoldásról, hiszen nagyon fontos megoldást találni. Rendben. Tehát a petíció ezzel nyitva marad, és az írhatóságoknak pedig írni fogunk a petíció szakbizottság nevében. Köszönöm a petíció benyújtójának a jelenlétet. Mr. Uturgeis? Uturgeis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megengedi, akkor ezzel a témával még foglalkoznék. Spanyolországban jelentős szélkárok keletkeztek, illetve nagyon erős a szél. Úgy tűnik, nincsen angolban tolmácsolás? angolra tolmácsol, és kérjük ismételje meg akkor az elhangzottakat. Tehát a következőt mondtam. Yo no sé si es oportuno. Le decía señora, señora presidenta, si... Tehát még egyszer elmondom. Nem tudom, hogy felhozhatnék egy további petíciót, illetve hogy ez kapcsolódik-e a tanulmányhoz, amit mondani szeretnék az európai polgári kezdeményezéshez, de ezt a pontot el is halaszthatjuk, a gondolja, tehát ön helyén valónak tartaná azt, hogyha az én pontomat most kezelnénk, vagy most taglalnánk. Remélem. Nem bontakozik ki hosszú vita erről, akkor foglalkozhatunk az ön pontjával. Elnök asszony. Csak néhány percet vennék igénybe. A második függeléke a legutóbbi ülési könyvének, amelyre december 16-án került sor, egy kisebbségi véleményre utal, amelyet számos képviselő elfogadott. Ez a galiciai helyzetre vonatkozik. Ezt nem ellenőrzzük, hiszen ezt a döntést elfogadtuk, de a népet nem ért egyet azzal a tényel, hogy van egy július 14-i munka dokumentummal kell dolgozni, nem tudjuk, hogy honnét jön ez az anyag, elnök asszony. Ez nem kisebbségi vélemény, hiszen 12 oldalas a dokumentum, és arról nem született döntés, hogy ez a dokumentum a függelék része lesz. Én kérném azt, hogy ezt a munkadokumentumot szedjük ki a jegyzőkönyvből, csak a kisebbségi vélemény maradjon benne a függelékben. Köszönöm. Mr. Járó, Mr. Valesa. Járó vagy Valesa úr szeretnének mondani valamit? I would say we, we support him. Támogatjuk itt Urkáiz urat, igaza van. Tehát ugyanaz a véleményünk. Legutóbbi alkalommal döntöttünk, elfogadtuk a jegyzőkönyvet, Ez függelében benne kell hagyjuk a másik véleményt. A címmel probléma van. Nem, nem, mondja egy turkai úr, nem, a címmel van probléma. A probléma az, hogy ez a más jellegű kisebbségi vélemény szerepel. Mi nem ellenezzük azt, hogy ez belekerült a függelékbe, hiszen erről döntöttünk. Elhangzott az, hogy egy, lesz egy másik vélemény is. Mi ezt ellenezzük, hogy a 2012. július 14-egy 12 oldalas munkadokumentum belekerült a függelékbe. Az ellenvélemény maradhat a függelékben, viszont a munkadokumentum ne kerüljön bele ebbe. A függelébe bele kellett, hogy tegyük az ellenvéleményt, és így a munka dokumentumot is. Egyetért? Elnök asszony. Szeretnék valamit tisztázni. Szeretném tisztázni azt, hogy mi ezt hogy értettük Kárlosszal. Mi úgy értettük azt, hogy az ellenvélemény belekerülhet a jegyzőkönyvbe, viszont a munkadokumentum nem képzi részét a jegyzőkönyvnek, és ez a jegyzőkönyvben nem szerepel. Elnök? Rendben. Akkor ezzel áttérhetünk a következő napi rendi pontra. Tehát a kettes pontot elfogadtuk az elhangzott módosítással, ez a jegyzőkönyv elfogadása. A következő napi rend, a 9-es napi rendi pont, az Európai Polgári Kezdeményezés a végrehajtás első eredményei, az időközi jelentés bemutatása Márta Valeszterosznak adom a szót parancsoljon. To use a PowerPoint presentation. Jó napot kívánok! Kolléganőm Emanuela Caneta, én pedig eh, Marta Balesteros vagyok. Jogi és politikai tanácsokat adunk különböző EU intézményeknek, eh, a környezetvédelmi alapjogi kérdésekben elsősorban, azután a környezetvédelem és eh, az alapjogok területén a számos szakértői véleményt készítettük. Most az Európai polgári kezdeményezésről készítettünk egy tanulmányt. Az Európai Parlament számára ez az egyik legfontosabb kérdés, sőt általában is az Európai Unió számára. Az Európai Parlament azt kérte tőlünk, hogy értékeljük ki azt, hogy az európai polgári kezdeményezés vajon hatékony-e arra, hogy a részvételi demokráciát erősítse az Európai Unióban. Megnéztük, hogy hogyan működik ez a kezdeményezés, hogy vajon érdemes-e a szervezők számára ezt az egész folyamatot végigvinni, kielégítően demokratikus -e ez az európai polgárok számára, hogy abból a szempontból, hogy felkérjék az Európai Bizottságot arra, hogy cselekedjen, vagy pedig több demokráciára lenne szükség. Most miért is vagyunk itt? Az Európai Bizottság már bejelentette és megerősítette azt, hogy lesz egy bizottsági közlemény, március 20-án teszi ezt majd közé az Európai Bizottság. Az első sikeres polgári kezdeményezés már elkerült az Európai Bizottsághoz, jövőtől kezdődnek a nyilvános konzultációk és hát, ettől kezdve, hogy benyitották neki a kezdeményezést, az Európai Bizottságnak három hónapja van arra, hogy egy értékelésben elmondja, hogy vajon az európai polgári kezdeményezést követi-e egy jogalkotási javaslat, amelyet az Európai Bizottság nyújt majd be, vagy pedig, hogy nem lesz ilyen jogalkotási javaslat. Az Európai Bizottságnak jogi és politikai érveket is fel kell hoznia. Az Európai Bizottság nem köteles tehát beterjeszteni a jogalkotási javaslatot, viszont köteles választ adni az európai polgároknak. A másik ok annak, hogy itt vagyunk, az az, hogy a projekt kezdettétől számított egy hónap elteltével Készítettünk egy időközi jelentést, és ennek az eredményeivel szeretnék most önöket megismertetni. Ez hasznos lehet az önök számára, hiszen ilyen módon áttekintést kapnak arról, hogy az európai polgári kezdeményezés hogyan is működik. A jövőben az európai polgári kezdeményezések közül azok, amelyek nem sikeresek, szintén vitatárgyát képezhetik itt az Európai Parlamentben, például petíció formájában, vagy az Európai Parlament is kezdeményezheti, és azt az Európai Bizottságnál, hogy készítsen egy jogalkotási javaslatot, még akkor is, hogyha a polgári kezdeményezés mögött nem állt elég támogató. Most beszámolnánk arról, hogy milyen megállapításokat tettünk a tanulmányban, mik az első eredmények. A célkitűzés az volt, hogy megvizsgáljuk, mik azok a legfontosabb akadályok, amelyek gátolják az európai polgári kezdeményezések megvalósulását. Azután lehetséges megoldásokat is összegyűjtöttük, hogy hogyan lehet leküzdeni ezeket az akadályokat, ezeket is bevettük az időközi jelentésbe, és majd később fogunk tenni javaslatokat arra, hogy hogyan lehet mű, javítani a polgári kezdeményezés működését. Néhány szót a módszertanról elemeztük az adatokat, és elég sok szakirodalmat tanulmányoztunk, ugyanis nagy érdeklődés övezi ezt a kérdést, és sok mindent lehet találni erről a szakirodalomban. Konzultáltunk különböző érintettekkel, megkerestük őket, és több mint 17 európai polgári kezdeményezés szervezőt kerestünk meg, megkérdeztük, mit gondolnak a problémákról és az esetleges megoldásokról. Egyeztettünk nemzeti hatóságokkal is, elsőben azon országokéval, amelyekben a legtöbb eh, polgári kezdeményezést kezdtek szervezni, Beszéltünk különböző Európai Uniós intézményekkel, képviselőkkel, az Európai Bizottság titkárságán dolgozókkal, az Európai Parlament Petíciós Bizottságának a titkárságával, és az EGSB-ben is folytattunk konzultációkat. Az utolsó szakaszban egy szakértői csapat segítette nekünk megfogalmazni az ajánlásokat jogi, szakmai szempontból, és nem annyira a részvételi demokrácia szempontjából. Most pedig kolléganőm fogja ismertetni a legfontosabb és legérdekesebb részét a prezentációknak, ezek pedig a, a legfontosabb eredmények. Köszönöm, Márta. Egy rövid hónap alatt nagyon sok mindenre bukkantunk, amiket az érintettek vetettek fel, most ezeket kicsit részletesebben próbálom ismertetni. A polgári kezdeményezés különböző fázisokban szerveződik, de az egész folyamatban azért sikerült úgynevezett horizontális kérdéseket is megtalálnunk. Ezek közül nyolcat soroltunk itt fel, a, majd a kettes, hármas, ötösről és hetesről részletesebben is fogok szólni néhány szlájd alapján. Most a többiről szeretnék szólni röviden. Az első ilyen horizontális kérdés, amelyet esetleges akadályként említettek meg az érintett felek, ez a szervezők felelősségének a kérdése. Az első és a hatos, tulajdonképpen itt összevonhatjuk a személyi felelősség, illetve az adatvédelmi felelősség kérdése. személyek, a szervezők vállalják a felelősséget, hogyha elindítanak egy polgári kezdeményezést. hogy itt online folyik a támogatók gyűjtése, meg kell, hogy feleljenek a nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak is a és néhány szervező rávilágított arra, hogy milyen sok akadályt jelentett számukra az, hogy megfelelő helyiséget találnak, a, találjanak, a WHO, amely megfelelően volt kialakítva a tűzvédelmi egyéb szempontból, hogy ott lehetett ilyen támogatói aláírásokat gyűjteni. A szervezőknek nyújtott pénzügyi támogatással kapcsolatban a, a rendelet az ilyen információnak a közétételét írja elő, de néhány érintett felvetette aggáját, hogy ez gyakorlatban hogyan fog működni, hogyan lehet majd ellenőrizni, hogy ezek az adatok korrektek-e. És végül a demokrácia, amiről Márta beszélt az első szlájd alapján, hogy elég a demokrácia ennél az eljáráshoz kapcsolatban ahhoz, hogy tényleg tudjuk erősíteni a képviseleti demokráciát. A tanulmányunkban kitértünk erre, különösen az EU szerződés 11. cikke alapján vizsgáltuk, hogy elég demokratikus-e ez a folyamat. Most azzal folytatnám, hogy a szervezők számára mik voltak a legfontosabb kérdések. Először is, hogy lehetett partnerteket találni más tagállamokban, hogyha van egy kérdés, amivel kapcsolatban akarták indítani a kezdeményezést, hogyan tudják megtalálni ehhez a partnereket. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, az EGSB jó munkát végzett, a szervezőkkel együttműködött, mások viszont azt javasolták, hogy jöjjön létre egy ilyen platform, aminek a segítségével létre lehet hozni a partnerekkel a kapcsolatokat. Az érintettek számára a másik fontos kérdés a finanszírozás volt. Az ECI sokak számára egy túlköltséges folyamat. Becslések szerint akár egy millió euróba is kerülhet egy sikeres ilyen polgári kezdeményezés ECI-nek a lebonyolítása, az aláírások összegyújtása és ez befolyásolja a minőséget is, illetve hogy mekkora esélye van összegyűjteni ennyi aláírást. Aggályokat is felvet, különösen a figyelembe veszük azt, hogy milyen különbség van egy polgári kezdeményezés és egy szervezetek által indított kezdeményezés előtt. Itt ugye hét embernek kell gondoskodni arról, hogy összeszedjék a szükséges forrásokat. Majd a tanulmány végén kitérünk még arra is részletesebben, hogy hogyan lehet biztosítani a pénzügyi támogatást nemzeti és európai szinten, vagy hogyan lehet létrehozni esetleg a visszatérítések rendszerét. Én néhány másik kérdés, ezeken gyorsabban hát, mert átfuthatunk. Ez eh, a láthatóság eh, publi, hogyan lehet publikálni ezek az információkat. Elmondták a szervezők, hogy itt nem profi kampányokról van szó, hanem laikus állampolgárok szervezkedéséről, és ez kapcsolódik ahhoz is, hogy mennyire lehet láthatóvá tenni ezeket a kezdeményezéseket. A szervezők elmondták nekünk, hogy amikor elindítják a kampányt, akkor nagyon sok erőfeszítésbe kerül azt, hogy elmagyarázzák, hogy mi is ez az ECI, ez az Európai Polgári Kezdeményezés, hogy mit jelentenek az aláírások. És azután kezdik csak magyarázni a saját konkrét témájukat, amivel kapcsolatban indítják a kezdeményezést. Ezért valamennyi szervező európai intézményektől kérne támogatást azzal kapcsolatban, hogy tájékoztassák az európai polgárokat a jogai munkáikról, még mielőtt a kezdeményezések elindulnának. Sokan említették azt is, hogy ez a kampány, amelyet az Európai Parlament indított az európai választásokkal kapcsolatban, jó példa lehet arra, hogy hogyan lehet tájékoztatni jobban a polgárokat a jogaikról. Elég nagyok az elvárások, majd a következő meghallgatásokkal kapcsolatban, az első, majd az első három sikeres kezdeményezésről fog szólni. Ez egy nagyon jó pillanat arra, hogy jobban láthatóvá tegyük az ec t mint magát is, tehát ezt az egész európai polgári kezdeményezés konstrukciót. Az első stádium, az első szakasz a regisztráció. Az Európai Bizottság regisztrálja a kezdeményezést. A jogalap az európai szerződés egyik megfelelő cikke, és ennek alapján kell, tehát bizonyos kritériumokat határoz meg, ezeknek a való megfelelést e- ellenőrzi a bizottság, és hogyha ez rendben van, akkor indulhat az aláírás gyűjtés. A jogalaphoz kapcsolatos a jogalap elég sok aggályt ébresztett a szerződésekben. A szerződés megfelelő fontja ugyanis felszólítja a bizottságot arra, hogy a szerződésben neki biztosított hatáskör keretein belül járjon el. A legtöbb szervező ezzel nincs tisztában, tehát nem rendelkeznek elég jogi szakértelemben ahhoz, hogy megítéljék, hogy hogyan működik ez. És sokan azt is érezték, hogy világosabbá kellene tenni számukra azt, hogy például a tapasztalatok alapján, az első EC tapasztalatok alapján, illetve a bizottság válaszaival kapcsolatban le lehetne vonni fontos következtetéseket. Az Európai Bíróságnál is van jelenleg egy ügy, lehet, hogy ezzel is a közeljövőben foglalkozni kell és mi a bíróság döntését mindenképpen figyelembe fogjuk venni majd a tanulmányunk utolsó szakaszában. Még egy dolog, ami kapcsolódik a jogalaphoz is, a két lépcsős vizsgálat, amit az Európai Bizottság végez. Mi ezt azért hívjuk két lépcsősnek, mert ugye először is regisztrálni kell a kezdeményezést, és ugyan Márta az előbb elmondta, hogyha sik sikeres ez a szakasz, akkor dönt a bizottság alól, hogy majd tesz-e valamilyen jogalkotási, készít a jogalkotási javaslatot. Még nem teljesen világos az, hogy a folyamat elején és végén milyen, miket ellenőriz a bizottság a prezentációban most előre haladok, nem tudok kitérni a részletekre, de a végső tanulmányban ezeket a kérdéseket nagyon alaposan meg fogjuk vizsgálni, és ki fogjuk elemezni. A fordítás kérdését is felvetették az érintettek. A rendelet a szervezők felelősségévé teszi azt, hogy lefordítsák mondjuk a bizottságnak benyújtandó petíciót, és ez nagy terhet jelent a számukra. Több tagállamba kell ugye gyűjteni, hét tagállamban, és ezért minimum hét nyelvre kell lefordítani a petíció szövegét. Amikor sor került az ECI regisztrációjára, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy lehet-e online gyűjteni az aláírásokat, Hát a szervezők dönthetnek, hogy online, vagy offline, vagy mind a két módon döntik-e az aláírásokat. Hogyha az online rendszer mellett döntenek, akkor ki kell alakítani egy online aláírás gyűjtő rendszert, majd a végrehajtási rendelet részletezi ennek a szabályait, annak biztosítás érdekében, hogy garantálni lehessen a folyamat biztonságos lebonyolítását. Elég sok akadályt említettek az érintettek, ezek többségében technikai akadályok, ezért most ezeket átugorhatjuk, de azt talán érdemes megemlíteni, hogy a bizottság felajánlotta, hogy majd a bizottsági szolgálatok segítenek ebben az online szakaszban, a tanúsítás ahhoz is kapcsolódik, hogy több tagállamnak kell a végrehajtási rendeletnek megfelelően tanúsítani a rendszert, és ez is problémákat jelenthet a szervezők számára. Végezetül, hogyha egy online beszedési rendszert határoznak el, ezt a tagországok is tanúsítványon látják el, úgy ez megkezdheti működését. Az egyes és a négyes pontokat részletesebben megnézzük. Ezen a szlájdon látjuk a többi akályokat, amelyek a felhasználók elé hárulnak. Az első a határidőkhöz kapcsolódik, az összegyűjtés idejéhez, a szabályozás értelmében ez 12 hónap, és nagyon sokan úgy érzékelik, hogy ez túlságosan rövid idő. Egy további kérdés a minimális aláírás számhoz kapcsolódik tagországonként. Tehát minimum 7 különböző tagországból kell ezeknek származnia, azért, hogy ez európai kezdeményezésként működjön. A küszöbök egy matematikai kiszemlítés értelmében megfelelnek a tagországoknak de nagyon sok érintett számára ez a rendszer nem működik megfelelően, mivel különböző számú, előírt minimális számú aláírás került rögzítésre bizonyos tagországoknál, tehát a hét tagországoknál nem tudtuk mind a hét különböző állítást megtalálni. Ilyen fel vannak technikai jellegű felvetések is, biztonsági felvetések az online aláírás gyűjtésnél, és ennek eh, utolsó szakaszáról is be fogok majd számolni. Ezt a két aspektust eh, megvizsgálhatjuk most, az aláírások összegyűjtésének módszerét, különböző nemzeti feltételek eh, vannak érvényben ezekre, ezeket a rendelet függeléket tartalmazza is, és különbséget tehetünk olyan tarszogok között, akik különböző típusú adatokat kérnek. Számos agály merült fel, a szervezők jelezték ezt, amikor nemzeti szabályoknak kell megfelelni, és személyi azonossági adatokat gyűjtenek, illetve kérnek. Nagyon sok polgár nem osztja meg szívesen ezeket az adatokat, Különösen az NSA eh, botrány, illetve más személyazonossági adatok ellopása kapcsán kialakult botrány miatt az emberek egyre inkább vonakodnak attól, hogy eh, ezek az adatok eh, igenis bizalmasak, tehát nem szívesen közlik őket. Harmonizáció hiánya érzékelhető különböző tagországok között. Van, ahol születési időpontot kérnek, van, ahol pedig lakcímet, ez pedig eh, nagyon sok eh, forrást előfeltételeznek, különböző forma, eh, nyomtatányokra van szükség, különböző adatokra, tehát különböző módon kell ezeket előkészíteni. A javaslatok egy része, egy részt, ami a személy igazolvány törlését illeti, tehát biztosítani szeretnénk azt, hogy a csalást el lehessen kerülni, lehet lehessen több adatot kérni, viszont fontos ezeknek biztonságos módon történő összegyűjtése megfelelő rendszerrel. Egy második elgondolás is, ez egy további lépés az európai formátum kialakítása, tehát a feltételek egységesítése. Fontos, hogy egy formátumban gyűjtsék össze az aláírásokat Európa szerte. Vannak még további kérdések is, amelyek a személyes adatokra vonatkozó feltételekre vonatkoznak. Bizonyos érintettek úgy érezték azt, hogy nagyon fontos az EU tisztviselők helyzetének tisztázásokig alá szeretnék írni a polgári kezdeményezést, viszont itt csak néhány szeméről van szó, tehát ezt gyorsan végigvenném. Ami a lakhelyet illeti, különböző nemzeti szabályozások vannak életben, mint említettem és a rendszerek nincsenek koordinálva, bizonyos állampolgárok éppen ezért nem tudnak ilyen módon petíciót aláírni. Például a harmadik országban élő EU-s polgárokra ez vonatkozik, tehát itt egy technikai jellegű kérdésről van szó, és ez mutatja azt, hogy nem mindenki élhet ezzel a joggal technikai akadályok miatt. Végül pedig a két utolsó szakaszt szeretném átvenni a tagországok verifikációja, hogyha 12 hónapos aláírás gyűjtési határidő lehet, akkor online módon kell ezt a tagország felé továbbítani, hogy ők ezt ellenőrizhessék, utána ők egy tanúsítványt adnak ki a szervezők számára, és ezzel a tanúsítványjal igazolhatják azt, hogy teljesítik az összes kritériumot, és nyújtották be a polgári kezdeményezést az Európai Bizottságnak. Jelenleg most eh, ebben a szakaszban járunk, hiszen az első ECI-ig eh, e éppen az ellenőrzés szakaszában vannak, vannak eh, akadályok még mindig, de ez főleg abban rejlik, hogy különböző tagországi szabályozások vannak életben. a tanulmány utolsó szakaszában, hogyha több tagország kapcsolódik majd ebbe bele, akkor a szervezők is több akadályt tudnak megismerni ezáltal. Az utolsó szakaszra ugyanaz vonatkozik, ez pedig az utolsó szlájdon szerepel, az Európai Bizottsághoz történő benyújtást, tehát a szervezőket benyújtják a bizottságnak, Számos kezdeményezés már túl van ezen a lépésen, és hamarosan sor kerül az első meghallgatásra, és ahogy Márta említette, az első sikeres ECI-knál megvizsgáljuk azt, hogy mi történik eh, majd az elkövetkezendő hónapokban, a valóságban, és a május végső jelentésünkben szeretnénk további eh, átmeneti akadályokról is szót ejteni, illetve ezeket összegezni, várjuk kérdéseiket, és köszönjük, hogy meghallgattak bennünket. Thank you for your köszönöm, köszönöm a tanulmány bemutatását, köszönjük, hogy ezt megismerhettük. Most a bizottságot fogjuk meghallgatni Kurpiszt asszonyt. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a tanulmány bemutatását. A bizottság üdvözli ezt a tanulmányt az európai polgári kezdeményezésről. Várjuk majd az előzetes eredményeket, illetve a végső tanulmány eredményeit, amely ki fog térni a teljes ciklusra. Addigra legalább egy EPK lesz, amelyre a bizottság közeli formájában reagálni tud, és van további két EPK is, amelynek kapcsán a szervezők jelezték, hogy több mint egy millió aláírást már összegyűjtöttek, és jelenleg ezek azonosítását végzik a tagországokban történik ez, és ezt a bizottsághoz fogják eh, eljutatni, mégpedig minél hamarabb, illetve ezt mi hamarabb várjuk. A bizottság más eh, hasonló jellegű kezdeményezéseket is üdvözöl, különösen ami a kérdőívet illeti. Ezt az Európai Ombudsman indította el Ezek a lépések mind segítenek majd bennünket abban, hogy elemezzük az EPK-t, és a bizottság is elkészíti majd saját jelentését, ahogy ezt a rendelet is előirányozza. Ezt a jelentést a bizottság készíti áprilisra, 2015 áprilisáig fog majd ez elkészülni. Jelenleg a bizottság úgy értékeli, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés egy nagyon fiatal eszköz, tehát nagyon nehéz egyenlőre valóban felmérni ennek megvalósítását, ezt értékelni, viszont az első egyetemű sikerek már megmutatkoztak. Az a tény, hogy az első tíz regisztrált APK-ból e három olyan is van, amelyeknél sikerült az előtt küszöbet elérni, tehát több mint egy millió aláírást összegyűjteni, és a tagországi küszöböket is ezzel teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy összesen több mint 5 millió aláírás érkezett, tehát támogatás, amelyeket az Európai Unió szerte ezek a polgárok aláírtak. Ez egyértelmű jele annak, hogy az eszköz lassan ismerté válik. És van egy nagyon fontos hatása a vitáknak is, amelyek jelenleg zajlanak, és amelyeket bátorunk és Európa szerte, még akkor is, hogyha az lpk a végén nem lesznek sikeresek, az egymillió aláírás gyűjtése világosan jelzi azt, hogy nagyon fontos határokon átnyúló európai szintű vitákat szervezni olyan kérdésekben, amelyek fontosak a polgárok számára. A bizottság tudomásul vette az eredményeket, Mert egyelőre nem reagálnénk közvetlenül az összes pontra, mely elhangzott, ez túlságosan még részletekbe mennek. Két pontra szeretnék összpontosítani. Az első az, a bizottság tagjára vonatkozik, akiknek két különböző tagországból kell érkezniük. Azt gondolom, hogy ez egy szép elgondolás. Vannak fórumok, amelyek érdeklik a polgárokat, ezek lehetőséget biztosítanak arra, hogy Európa szerte ezek a polgárok találkozhassanak, megtalálják a megfelelő partnereket a polgári kezdeményezés elindításához, hiszen az EPK megszervezése egy nagyon nagy munka, jelentős erőfeszítése van szükség, és erőteljes bekapcsolódása is a polgárok részéről, különösen ami a szervezőbizottsági munkát illeti. Ők különböző segítséget is kérhetnek, de a kezdeményezés ezt a kezdeményezést nem más intézmények fogják kézbe venni azok számára, akik elő szeretnék mozdítani az adott témát, nekik maguknak kell kampányt megszervezni, illetve megfelelő támogatást is megtalálni. Hallottam kritikus megjegyzéseket annak a tényleg a kapcsán, hogy Hét különböző tagországból kell, hogy elkezdenek az aláírások. És kicsit agasztó volt azt látni, hogy egyrészt nehéz ezeket a lelkes polgárokat megtalálni, akik felelősséget hajlandóak vállalni, és 12 hónapon keresztül hajlandóak ezt a kampánymunkát végezni. Másrészt azonban világos az, hogy ez előfeltétel nagyon nehéz elképzelni azt, hogy egy szervező bizottság egy millió aláírást tud összegyűjteni egy olyan kérdésben, ami fontos, és másrészt pedig nem tud megfelelő partnereket találni további tagországokban. Tehát mi igenis azt gondoljuk, hogy nagyon fontos segíteni a polgárokat a különböző eszmecseréknél, de az az előfeltétel, ez a kiinduló pont, hogy legyen hét különböző tagország képviseltetve. Ez nagyon fontos előfeltétel számunkra, hiszen ez segítheti őket abban, hogy az ügyük sikerre vihető legyen később is. És egy második pont, amire utáni szerettem volna utalni, ez a finanszírozást érinti. El kell, hogy mondjam, hogy az 1 millió eurós számadatot még sose láttam, ami az LKP, e EPK menedzselését illeti. Nekem nincsenek most konkrét számadatok az asztalomon, viszont az EPK-nál deklarált számadatok megvannak az internet oldalunkon. Itt ezer euróról van szó, vannak plusz számadatok is lehet, hogy 160 és ki tehet mindez, de én erre emlékszem az első sikeres kezdeményezések alapján természetesen minél több pénze van a kezdeményezésnek, annál szélsőbb körű kampánytevékenységet tud folytatni, ez egyértelmű, de nem gondolom, hogy az 1 millió euró az egy szükséges előfeltétele volna az EPK-nak. E a bizottság felajánlotta azt, hogy az online aláírási rendszereket, tehát ez a szervezők számára ingyenesen a rendszernek a működtetés az aláírás gyűjtéséhez. A, mi a verifikációs folyamatot illeti, ez szintén ingyenes. elnézést, de most volt csak alkalmam megismerkedni a jelentéssel, ami a szociális médiát illeti, ez is ingyenes, a kampány kerül pénzbe, maga a kampány. Tehát a harmi, harmadik pont, amit kiemelnék, az az egységesítés, a szabályok egységesítése, az aláírások számát illetően. A bizottsági javaslatban Egységesítése került ez a formátum, ugyanolyan feltételek vonatkoztak a szükségesen begyűjtendő adatoknál, milyen adat, hogy milyen adatokat kell a polgároktól begyűjteni, ahhoz, hogy valaki aláírhassa támogatóként az adott kezdeményezést. Ez a jogalkotási folyamatnak volt az eredménye, a tanács kérését követve, és jelenlegi formájában a rendelet azt mondja, hogy az adatgyűjtésnél a feltételeket minden egyes tagország határozhatja meg, meghatározhatja saját maga, a saját polgárai számára. Ennek van egy negatív hatása, egy kevésbé előnyös hatása is. Bizonyos tagországok ezeket az adatokat úgy határozzák meg, hogy a polgárokra szabják, például, hogy hány darab személyazonosságra vonatkozó adatot kell benyújtani, Viszont ugyanezek a kérdések nem ugyanúgy vonatkoznak ez egy adott tagországban lakókra, akik más tagországok polgárai. Tehát ha egy adott polgár a saját tagországában él, úgy ez nem probléma, viszont ha egy adott polgár egy másik tagországban tartózkodik, ott él, akkor bizonyos tagországok kombinált rendelkezései érvényesek, annak érdekében, hogy ez az adott polgár is élhessen azzal a jogával, hogy támogathassa az EPK-t, de ez nem mindig van így. Tehát ez egy negatív hatás, és a bizottság arra bátorítja a tagországokat, hogy kétségesítsék a feltéteket. Köszönöm. Köszönöm, Hefner úr. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a tanulmány előadóinak a munkát, ezt a tanulmányt, ezt a jelentés vázlatot. Örülök annak, hogy megrendeltük ezt a jelentést, és örömmel látom a, az eddigi munkát. Azt hiszem érdekes eredményre számíthatunk. A mostanáig eltelt időben, hogy mi nem volt sok, ez már komoly eredmény. Sokat segít ez nekünk, és hadd, mondj, hadd köszönjem ezt meg a teljes bizottság nevében. Azt hiszem, hogy tudnunk kell egész pontosan, mit tettünk a polgári kezdeményezésre. Ez sehol máshol a világon nem létezik. Először fordul az elő, hogy létrehoztunk egy olyan eszközt, amely tagállamokon túlmutat, és amivel a polgárok részt vehetnek a politikában. Meg kell nézni, hogy hogy is működik ez az egész rendszer, tehát el kell kezdeni, és közben lehet még módosítani, javítgatni. Látható, hogy vannak akadályok, problémák, ezeket meg kell oldani, javítani kell a dolgom. ...2015-ben lesz majd a folyamat felülvizsgálata. Az önök mostani javaslatai is sokat segítenek majd a felülvizsgálatban, de szerintem vannak olyan reformokat, amelyeket azonnal foganatosítani lehet. Például a bizottság képviselője utalt arra, hogy az aláírásnak milyen feltételei vannak. A bizottság azt szerette volna, hogy egyetlen európai keret legyen, mi is ezt kértük. Megkért, tettük a kérdést a tagállamoknak, hogy pontosan mit kérnek az aláírások ellenőrzéséhez. Egy európai formátum is, lehetősége, is lehetőség lett volna, de aztán eljött a tanács, azt mondta, hogy az egyik ország azt mondta, hogy ezt akarjuk, Románia azt mondta, hogy az, Bulgária Amaszt, Olaszország, ha ez nincs meg, akkor nem ratifikáljuk. Elúszott tehát a dolog. Egy európai polgári kezdeményezésről beszélünk, nem tagállami polgári kezdeményezés, tehát nem kellenek különféle, európai, különféle tagállami szabályzások, rendszerek, egyetlen európai rendszerre van szükség. Már ezzel, ennek a megváltoztásával is sok mindent el lehet érni. Tavaly júliusban a harmadik függeléket változtattuk meg. Ha jól emlékszem, akkor Luxemburg mondta azt, hogy nem kell nekünk sem útlevélszám, semmi szám sem, ezt kihúzták. Viszont Spenoszak azt mondta, hogy mi szeretnénk, hogyha benne lenne az útlevél és a, és a személyigazolvány szám. Hát ez nevetséges. Nem ott azt, hogy az ember, hogy én európai polgár vagyok, alá akarom írni. Nem, azt kell először is mondani, hogy én fr- francia vagyok, vagy dán vagyok, meg kell nézni, hogy mit kell kitölteni, hogy kell kitölteni ugyanazokat a problémákat láthatjuk ezt itt, mint a szoftverben. Tehát, hogyha valaki mondjuk román, akkor teljesen más probléma halmaz alá szemben, mint hogyha brit mondjuk. Tehát az átdolgozás során, a felülvizsgálat során ez lesz majd a legfontosabb követelmény, hogy legyen egy európai keret, Szerintem már most is el lehet ezen kezdeni gondolkozni. És nyilván delegáltatós formájában ezt meg lehet tenni. Tehát már most azonnal lehet javítani a helyzeten, hiszen látjuk, hogy milyen problémákkal küzd a rendszer. Vagy van itt még egy fontos dolog. Tegyük lehetővé, hogy a kezdeményezések saját maguk döntsék el, hogy melyik a az első nap a kezdeti dátum, ugye 12 hónap van, 12 hónap áll rendelkezésre, de tegyük azt lehetővé, hogy mondjuk július elején kezdik a kezdeményezést, utána lesz egy évük. De mostanában ez nem így van, hanem a bizottság közli velük azt, hogy mikor kell elkezdeni az aláírás gyűjtést, így nem tudják optimális időpontban kezdeni a kommunikációt, az aláírás gyűjtést, nehéz megnyerniük maguknak a közvéleményt. Egy hát kis változásokkal azt hiszem, hogy sokat lehetne javítani. De nagyon, nagyon tetszik nekem az, ahogy önök tagolják a jelentést, az, e- az elemzés, hogy hogyan működik a rendszer, a problémák és a megoldások. Kép, Nyilván nem minden képviselő fog elolvasni a teljes jelentést. Sokan csak a, meg, a problémákat és a megoldásokat fogja, fogják elolvasni. Ezeket megbeszéljük, és ez jó munkamódszer. Egyelőre szeretnék köszönetet mondani a munkáért. Remélem, hogy a lehető legtöbb oldalról széles tájékoztatást kapnak, illetve sok inspiráló körülménnyel lesz majd dolguk. Szívesen támogatjuk Önöket munkájuk során, és remélem, hogy közösen az Európai Polgári Kezdeményezést még jobbá tudjuk tenni. Köszönöm, Huntis úr! Elnök asszony, nagyon-nagyon rövid leszek. Az előadás túlnyomó részét tudtam követni, ezt köszönöm önöknek. Néhány észrevétellel abszolút egyet tudok érteni. A Lisszaboni szerződésben gyökerezik ez a lehetőség, csak sajnos nem elég ismert ez az eszköz, ez a lehetőség ezért nem, tud, nem lehet ezzel még fellelkesíteni a polgárokat. Egy stratégiára, egy kampányra lenne szükség annak érdekében, hogy ismertebbé tegyük az európai polgári kezdeményezést. Különböző résztvevőkre számíthatunk a kampánynál, a bizottság különböző képviseletek mögé állhatnak, honlapokon saját kezdeményezésre is lehetne növelni az EC ismertségét. Erősíteni kell mindenképpen az ismertségen. Röviden szólnék magáról a rendeletről is. Azt hiszem, teljesen világossá vált az, hogy amikor egy kezdeményezéssel kapcsolatban az a probléma, hogy hogyan tegyük ismerté, népszerűvé, illetve hogyha túl bürokratikus az eljárás és túl időrabló, akkor ez akár meg is semmisítheti a sikeresélyét az ilyen kezdeményezés kapcsán. Nem szabad, hogy elrettentse az embereket, mert akkor nem fog senki élni a lehetőséggel. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy mm, élni kellene a lehetőséggel, szükség lenne egy ilyen európai polgári kezdeményezésre, de azután a lebonyolítás során lehet, hogy nagyon sok nehézség támad föl, és mm, ezeket az akadályokat le kell küzdeni, itt korrekciókra van szükség annak érdekében, hogy az, az aktuális téma, amelyel foglalkozna a kezdeményezés, valóban a figyelem középpontjába kerülhessen. De hogyha túl bürokratikus és túl időről az eljárás, akkor ez talán azt eredményezheti, hogy végül már elveszi aktualitását az adott téma. És végül meghallgattuk az Európai Bizottság képviselőjét. Hogyha a polgárok látják, eh, hogy milyen eredményt hozhat egy ilyen kezdeményezés, akkor természetesen a jövőben is ezt eh, majd eh, alkalmazni fogják, vagy máshogy fogalmazva a polgárok ugye alulról tesznek tulajdonképpen egy jogalkotási kezdeményezést, de ez a bizottságra nézve nem kötelező. Tehát az egész kezdeményezésnek a végeredmény attól függ, hogy mennyire lesz nyitott az Európai Bizottság. Az első kezdeményezéseket kell majd lezárni, és az EU intézményeknek nagyon fontos, hogy elég nyitottak legyenek, és azután tényleg lehetővé tegyék a kezdeményezések megvalósulását. Nagyon elgondolkoztam ezen a jelentésen, tehát tényleg még nagyon sok minden, sok ponton lehetne javítani a kezdeményezés eljárási kérdésein. Köszönöm szépen! nincs több hozzászólás, akkor ismét szeretném megköszönni önöknek a tanulmány elkészítését és bemutatását. Nagyon hasznosnak tartom. Az első meghallgatásra jövő héten kerül majd sor. Figyelembe fogjuk venni azokat a javaslatokat, amelyeket önöktől hallottunk, illetve amit megfog, amelyeket megfogalmaztak a tanulmányban és természetesen miután ez csak egy időközi jelentés, a tanulmánya kapcsolatban folytatódni fog a munka. Reméljük, hogy a jövőben jobban tudunk majd együttműködni a bizottsággal, az ECI a polgári kezdeményezések megvalósításával kapcsolatban. Ezt még egyszer köszönöm Önöknek, és le is zárom ezt a napirendi pontot, és ezzel az ülést.